első olvasatban kapott az elnök egy értesítést, a fizetésképtelenségi eljárásról van szó, és ennek címét most fogom majd rendelkezés, vagy önökkel tudatni. 2016, 2015. április 16-án indulnak a tárgyalások. Kedves kollégák, kérem hagyják el a termet, mert szeretnénk elkezdeni a vitát a következő napi rendi pontunkról.